Dear President! Az elnök. Megnyitom az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott szövegeket közzétettük. Van-e bárkinek felszólamlási igénye? Ezzel kapcsolatban nincs. Akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintem. A néppárt a következő kinevezésekre tett javaslat. Giovanni Lavia anstelle von Amalia Sartori zum mit... Giovanni Lavia Sartori asszony helyére kerülne a, az Európa-Latin-Amerika közgyűlésen belül. Amalia Sartori pedig az USA EU delegáció tagja lenne, és Fabrizio Bertro úr pedig az Indiával közös delegáció tagja lenne. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Az emberi jogi, a demokrácia és a jogállamiság megsértését irentő ügyekről fogunk most tárgyalni. A jogállamiság működése, vagy nem működése Oroszországban az első témánk. Ezzel kapcsolatban állásfoglalásunk van, és Jakonszági asszony kap most másfél percben szót a e téma kapcsán. Most a kollégin Jakonszári. Hol van Jakonszári kolléga? Arvoisa puhemies, Euro... Köszönöm, e, elnök úr. Az Európai Unió és e, Oroszország partneri viszonyban vannak sőt szoros partneri viszonyban, vagy akár baráti viszonyban is, ha úgy akarjuk, e, és a barátok megengedhetik maguknak, hogy őszinték legyenek egymással. Jelenleg joggal aggódunk, amiatt, ami Oroszországban történik, a civil társadalommal, a civil társadalom szervezeteivel, különösen a civil társadalom működésének jogszabályi hátterével kapcsolatban megdöbbentő, hogy az olyan szervezetek, mint a Friedrich Ebert vagy a Konrad Adenauer alapítványok, amelyek nemzetközi hírű szervezetek, a demokrácia építés területén aktív szervezetek. Ezek a szervezetek most önkényes intézkedések alá lettek vonva, Különösen aggasztó az, hogy külföldi ügynököknek minősítik őket, ez nem felel meg a nemzetközi kívánalmaknak, és elítéljük. Az emberi jogi párbeszéd arra is alkalmas, hogy Oroszország figyelmét felhívjuk ezekre a dolgokra, és alaposan átbeszéljük ezeket a problémákat. Az Európai Tanácsnak pedig meg kellene hallgatni a külügyminiszterek véleményét. Köszönjük. Köszönjük, Kékonszegyi asszony. Koronisztán asszonynak adok másfél percben szó. E Köszönöm, elnök úr. Az EU-nak stratégiai partnersége van Oroszországgal Ugyanakkor azzal vádolni az Európai Uniót, hogy kémhálózatot tart fenn a különböző szervezetekből, amelyeket támogat, ez nem mozdítja elő a, elő a barátságot, illetve a partnerséget. A Putyin kormány fellép az aktivisták ellen, a szervezetek ellen, semmi köze mindennek a stabilitáshoz, és további elszigetelődéshez fog vezetni. Nem engedhetjük meg, az állami tisztviselők számára, eh, hogy vízummentesen utazgathassanak eh, Európában, különös tekintettel azokra az ott eh, különösen azoknak a tisztvi, azokra a tisztviselőkre gondolok, akik Magnitsky halálában bűnrészesek, emellett a, a vízummentességet, vagy vízumkönnyített utazást kell eh, azok számára lehetővé tenni, akiket egyébként üldöznének. Eh, aztán ott van a törvény, amely a homoszexuális propagandát eh, tiltja, vagy a <clears throat> vallásos érzelmeket védi Oroszországban. Ezek visszalépésnek minősülnek, megsértik a szólásszabadsághoz való jogot, és újabb lehetőséget teremtenek a politikai befolyásolására, illetve a szelektív büntetőeljárások megindítására. Ezek alássák az alapvető értékeket, a vízumról szóló párbeszédünket, és tovább növelik a szakadékot Oroszország és az Európai Unió között. Köszönöm. Köszönjük szépen Cornelis Szenasszonynak. Most egy percet kap Ojuland kolléganő. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Túl sokat beszéltünk, hallottunk már nyugatról az orosz demokráciával kapcsolatban. Túl sok csúcsra került sor, ahol napirendre kerültek ezek a kérdések. Számtalan állásfoglalást fogalmazott meg az elmúlt négy év során a mi parlamentünk, anélkül, hogy bármiféle konkrét eredménnyel járt volna ez. Semmiféle változásnak nem látom még csak a jelét sem. Itt az ideje, hogy Európa érdemel reagáljon, és pontosan ez történik Oroszországban. Fel kell lépnünk, amikor az Oroszország, Orosz Föderációban a demokrácia támadás alatt van. Itt van a Magnitsky törvény, amire reagálnunk kell. A civil társadalom, a nyugati civil társadalomnak, az Európai Uniónak, a Helsinki Bizottság mozgalmát újra meg kell erősíteni nyugaton, annak érdekében, hogy az orosz demokratikus ellenzéket és a civil szervezeteket segítsük, azokat, akik a demokratikus jogokért harcolnak, alkotmányos jogokért küzdenek az Oroszországi Federációban. Köszönöm. Köszönjük szépen a Julendasszonynak, most Migalski úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Cornelissen asszony jogosan mondja, hogy Oroszország stratégiai partnerünk, ezt az unió dokumentumai is elismerik. Ugyanakkor el kéne azon egyszer gondolkodni, hogy ezt a stratégiai partnerséget mindenáron meg akarjuk -e ilyen formában tartani. Mert kínos, hogyha az Európai Unió stratégiai partnere egy olyan ország, amely például gyilkosokat rejteget, és civil szervezeteket lehetetlenít el. Hodorkovsky például ennek az egyik példája, de másokat is lehet említeni. Tehát egyre rosszabb az emberi jogi helyzet Oroszországban. Nem demokratikus és nem tiszta, a választási eljárás. Nem szabad Oroszországnak megadni ezt a státuszt, hogy az EU stratégiai partnere, hogyha komolyan vesszük önmagunkat, az emberi jogokat és a demokráciát. Köszönöm. Köszönjük, Migelszki úr. Most két percben Verzsi asszonynak adok szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr amióta összeomlott a szovjet blokk, Oroszország nem találja a demokrácia útját. Most, hogy Putyin újra Kremlinbe ül, igazából nem javul a helyzet, sőt romlik. A civil szervezeteket üldözik. Szemtalan állásfoglalást fogadtunk el, amelyben az Oroszország igazságszolgáltatás működésével kapcsolatban kérdőjelket teszünk fel. Magnitsky eh, erre kiváló példa. Oroszország nagyon rossz helyen áll a korrupt országok listáján. A Transparency International szerint a szólásszabadságról szinte egyáltalán nem beszélhetünk. Nagyon rosszul áll a Reporters Without Borders, tehát újságírók határok nélkül listáján is. Egy elnyomó rendszer ez, amely apránként részre, létrejött külföldi finanszírozásban részesülő szervezeteket is üldözik, ez is egy jó példája mindennek. A szovjet időkre emlékeztető retorika folyik, a Szahorov díjasok, a rezsim áldozatai, és éppen ezért a rezsim ellen felrázadók, szavukat felemelők munkát segítenünk kell, ők megérdemlik a támogatásunkat. Egy kérdésem van csak, volt egy EU-Olaszország csúcs június elején, mit, mit, milyen következtetéseket vonhatunk le az emlékokra vonatkozóan, mit ér a partnerség ezen a területen? Köszönjük, Verzsi asszony. Liszek úrnak adok egy percben szót. Panie komisarzu, Köszönöm, elnök úr, biztos úr. 150 képviselő írta alá azt az indítványt, hogy a Memorial nevű szervezetet eh, előjék a Nobel békedíjra. Ez egy olyan eh, szervezet, amelyel szemben most fellépnek az orosz hatóságok. A politikai pártok, az emberi jogi jogvédők mind üldöztetés áldozatai a bizottság elnökéhez, a külügyi szolgálat vezetőjéhez, a tanács elnökéhez, a tagállamokhoz fordulunk, hogy minden szinten, minden Oroszországgal folytatott párbeszéd keretében vessék fel a polgári szabadságjogok és az emberi jogok ügyét, mert ezeket megsértik Oroszországban. Köszönjük szépen, Viszek úr. Most a frakciók felszólalói következnek. Posselt úrnak adok egy percben szót. Elnök úr, az egyik kollega éppen az orosz barátainkról beszélt, akiket azonban kritizálnunk kell. A mi orosz barát barátaink most nem a Putyin rezsim, szerintem a mi igazi orosz barátaink nem a Putyin rezsimben ülnek, hanem azok, annak az áldozatai, mint az újságírónő, vagy valamelyik szibérium, szibériai büntetőtáborban raboskodnak, mint Hodorkovsky. Tehát és sorolhatnám a példákat. A Konrad Adenauer alapítvány feltárta ezeket a problémákat, sőt, ugye tudjuk, hogy éppen ezért aztán az alapítványnál is letartóztatások voltak, a Pussy Riotról is beszélhetnénk. Tehát ez egy olyan rezsim, amely kapcsolatban nem szabad stratégiai partnerségről beszélni, csak azért, mert az oroszok nagyok és van energiahordozójuk. A stratégiai partnerséghez közös értékek és jogalap is szükségeltetik. Ezt kéne már világosan valakinek megmondani az oroszok felé. Köszönjük Muniszti úr Kisza, asszony következik. Köszönöm, elnök úr. A frakcióm mat aggasztja az oroszországi eh, emberjogi helyzet. Főként, amikor a civil szervezeteket eh, külnek, dolgozókat külföldi ügynöknek, idegen ügynöknek eh, címkéznek. A Magnitsky vagy a Politkovskaya ügy is aggasztó. A, a homofób propaganda is megérdemli a figyelmeket, ez is aggasztó. E, Sürgőségi ügyben kell állásfoglalást elfogadnunk, ami talán a legjobb eszköze annak, hogy javuljon a helyzet. Meggyőződésünk, hogy a politikai párbeszédet kell megerősítenünk, az EU-Oroszország csúcsokon is napirendre kell tűzni az emberi jogok helyzetét Oroszországban. A az emberjogi aktivisták helyzetéről, az emberjogi visszaélésekről újra és újra beszélnünk kell, mert Oroszországban ez nem kap elég figyelmet. Finland. Köszönjük szépen, miniszter úr Kiza kollégának. Most Takula úrnak adok egy percben szót. Arvoisa puhemies. Köszönöm. Elnök úr, kollégák, hölgyeim és uraim. Nagyon örülök annak, hogy pár szót szólhatok ma a jogállamiságról Oroszországban. Aggasztó a helyzet. Csak az aggasztó jelzővel illethetem az oroszországi fejleményeket. Ugyanakkor nagyon örülök annak, hogy a finn küldöttség eh, igen komoly szakértelme rendelkezik, és így közelről figyelhetjük az eseményeket szakértői szemmel. Az vallási hovatartozástól, szexuális orientációtól függetlenül minden orosz polgárnak biztosítania kell az állampolgári jogait. Mi az Európai Unióban a közösségek uniója vagyunk, éppen ezért a velünk együttműködő, a velünk kereskedő országokkal szemben meg kell követelnünk az emberi jogok feltétlen tiszteletét. Oroszország fontos partnerünk, így Éppen ezért e, figyelnünk kell, amikor e, az emberi jogokat lábbal tiporják. Köszönjük, Takula úr. Már egy percben Czárnecki úr kap szót, parancsoljon. Byłem jednym z tych, którzy podpisali. Köszönöm. Én e, azok közé tartozom, akik a memoriál részére szeretnék kiárni a Nobel békedíjat. Két Oroszország létezik. Egyrészt van a hivatalos Oroszország, az állam, és az az Oroszország, amely az erőben hisz, amely eltiporja az emberi jogokat, és ezen kívül van egy másik Oroszország, amely gyengének látszik, és hát végül is gyenge, de többek között azért gyenge, mert az EU impotens, és nem tesz semmit. Az EU tagállamai kettős mércét alkalmaznak. Elítélik az emberi jogok megsértését egyes országokban, de nem kritizálják az ilyen jogsértéseket Oroszországban és Kínában, mert fontos kereskedelmi partnerek. Köszönöm. Köszönjük, Csárnecki úr. Most egy percben Betten úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Oroszországban nem ö, a törvény uralkodik, ez egy gangster rezsim, és ráadásul a nyug, nyugatra exportálja az otthoni jogszerűtlenségeket. 2006 óta ö, 2006-ban megölték Alexander Litvinyenkót, az én választókörzetem egy polgárát, és David Cameron a saját ígéretét megszegve végül is nem tárta föl, hogy mi volt a háttérben, mert Putyin őt is lefizette. Az angol kormány visszatartotta a bizonyítékokat a bíróság elől az orosz állam nyomására. Az orosz állam gyakorlatilag megrendelésre meggyilkol embereket, és közben mi meg a elfordítjuk a fejünket. A bűnözés szervezet, és ha Oroszországgal biztonsági és jogi kérdésekben akarnánk együttműködni, amit nem ajánlok, akkor előbb várjuk meg, míg ott a jogállamiság helyreáll. Köszönöm szépen, Beton úr. Most eh, a többi felszólaló következik, nem a frakciók jelöltjei, Préda úr. Köszönöm. Elnök úr, Munyiz asszony egy pillanattal, perccel ezelőtt azt mondta, hogy csütörtök délután eh, napirendre tűzni az orosz témát, ez eh, nem a legjobb ötlet, nem ez a legjobb formátuma annak, hogy ezzel foglalkozni. Az EU Oroszország csúcson eh, felhozni ezt a témát, nem tudom mennyivel jobb. Nagyon sokat, komoly eredményeket írtunk már el az EU-Oroszország kapcsolatrendszerben. Az orosz nonprofit szervezetek és civil szervezetek, beleértve a jól ismerteket is, állandóan megfélemlítésnek vannak kitéve a 2012-es többen a Duma által elfogadott törvény alapján felmerül, hogy egyáltalán van, beszéltünk a jogállamiságról Oroszországban. Köszönjük szépen. Préda úr, most Howitt úrnak adok Köszönöm, elnök úr. Tegnap beszéltem arról, hogy Európa legyen konzekvens az emberi jogok területén a stratégiai partnerekkel kapcsolatban is, és erre kiváló példa Olaszország Eh, most látjuk eh, a legsúlyosabb, Oroszország a legsúlyosabb csapást méri a civil társadalomra. Eh, követeljük, hogy a külföldi ügynökökről szóló törvényt vonják vissza, a memóriál szervezetet is kémnek akarják nyilvánítani az európai biztostól, pedig azt várjuk, hogy ha E, ilyen törvényt hoz Oroszország, hogyan lehet szó egyáltalán párbeszédről Oroszországgal, vagy félrenézünk, ahogy a civil társadalmat elnyomják. Csatlakozom azokhoz, akik e, a nem tradicionális szexualitásról szóló, információról szóló törvényt támadják e, rendkívül homofób történéseket láttunk Oroszország. Köszönjük szépen, Howitt úr. Most Szonik úr kap egy percet. Köszönöm. Oroszország ö, nagyszerű embereket és szörnyű embereket is adott a világnak. Ettől még a polgárokat általában meg kell becsülnünk. Ö, ez egy birodalom és a sztálinista hagyományt sok tekintetben követi. A polgároknak nincsenek igazán polgári jogaik, ez nem polgári társadalom még. Ebben az összefüggésben ugye látjuk azt is, hogy Szolzsenyicin vagy Szaharov ellenére az emberi jogok továbbra sem érvényesülnek, legfeljebb emlékművet állítanak nekik. Sőt, most már odáig is elment az orosz kormány, hogy általános újságírókat kémkedéssel gyanúsítanak. Meg kéne már mondani az oroszoknak, hogy a ti nemzetetek, a ti kultúrátok nagyszerű, de építsetek más hagyományokra, mint a sztálini, szüntessétek meg a politikai alapú üldöztetést. Most rátérünk a spontán felszólalásokra. Landsbergis úrnak adok először szót. Úgy látom, hogy Sonic úrhoz akar kérdést intézni. Eh, Rövid megjegyzésem lenne. Ha Oroszországgal valóban akarunk párbeszédet, akkor az első lépés ezen az úton az lenne, hogy megváltoztatjuk a címet. uram, ez most a spontán felszólalások köre. Ön most ezen belül kíván felszólalni, vagy kék kártyával kérdez Szonik úrtól? Jó, akkor mint ennek a keretében adom meg önnek a szót. Tehát, ha tényleg akarunk az oroszokkal partnerségi kapcsolatot, és erről egyáltalán beszélünk, akkor szerintem más címet kéne választani a szövegünknek. A jogállamiság szó már a címben is túlzás, még kérdőjelel is. Írjuk oda, hogy autoritér tárgyalás egy autoritér állammal. Szonik úr, mit gondol erről, kérdez az elnök? Egyetértek végül is azzal, hogy a cím is lehetne erősebb. Lehet, hogy még élesebb lenne ennek kapcsán a vita. Igen. Köszönjük szépen, Szonik úr. Na most térünk rá. A spontán felszólalásokra elég sokan jelentkeztek szóra. Megpróbálok mindenkire sort keríteni, de attól is függ, hogy sikerül-e ez, hogy betartják a felszólalási időt. Két percet adok mindenkinek, Izai asszony. Arvoisa puhemies, tämä keskustelu... Köszönöm, elnök úr. A jogállamiságról szóló vita nagyon szükségszerű, mert stratégiai partnerről van szó, és beszélnünk kell ezekről a dolgokról, meg kell védenünk az európai értékeket Európában, vagy a stratégiai partnereink hazájában is. Külön felhívnám a figyelmet néhány a közelmúltban elfogadott jogszabályra, nevezetesen arra, hogy Oroszország a nem kormányzati szervezeteket immár külföldi ügynököknek minősíti az NGO-k az NGO-knak gyakorlatilag fel kell iratkozniuk egy külföldi ügynökök listájára, amennyiben nem teszik, akkor egy nagyon kemény bírságot sóznak rájuk. Remélem, hogy nagyon is odafigyelünk az NGO küldöztetésére. Köszönöm. Vielen Köszönjük. nem fogadok be több felszólalást az előzőeken túl. Rueda kolléga kap most szót. Yeah, thank you. The situation in Russia... Köszönöm. Köszönöm a helyzet Oroszországban, eh, rendszer szintű probléma, ami az emberi jogokat illeti. Egy represszív politikai eh, klíma van, amely aláássa az alapvető jogokat, és eh, megkérdőjelezi a független civil társadalom létét. Különösen eh, aggasztó a homoszexuális propagandáról elfogadott törvény, amely az LGBT közösségek elleni erőszakot eh, fogja növelni. Még nehezebb eh, megérteni azt, hogy miért nem állták útját a szövetségi hatóságok a homofóbiának ezért szeretném a szövegben eh, azt látni, hogy eh, felszólítjuk a Dumát, hogy ilyen törvényeket ne hozzanak. Sajnos ezt a szövegrészt elutasították, ugyanakkor el kell gondolkoznunk azon, ami eddig történt. Köszönjük, Romeverőel úr. Vagy csak az úrnak adok szót. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mówiąc o Köszönöm szépen, elnök úr. Ha egyáltalán beszélhetünk jogról Oroszországban, akkor ne felejtsük el, hogy a katasztrófa okát Oroszországban, Kaczynski katasztrófájának az ügyét már negyedik éve vizsgálják, úgymond, de még mindig nem engedték meg a lengyel hatóságoknak, hogy betekintsenek az anyagokba, és ö, pláne nem a roncsba és a fekete dobozba. Ezért a lengyel vizsgálat ö, toporog, és az orosz hatóságoknak lett volna négy év alatt minden bizonyítékot begyűjteni idejük, hogy ezt nem adják át, amit eddig megtudtak az a lengyel hatóságoknak, ez is sérti most éppen a nemzetközi jogot. Köszönjük Wojciechowski úr, most Jacek asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt hónapokban azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy az orosz szervek az orosz hatóságok a tolmácsok sajnos nem tudják tartani a, a tempót, ha tudja, túlságosan gyorsan olvasnak fel a képviselők. Tehát nagyon aggasztó a, a, a fejlemények. Egyre gyakrabban halljuk azt, hogy Oroszország egy autoriter, elnyomó országá alakul, ahol a szabadság, a függetlenség gyakorlatilag eltűnt. Az Európai Uniónak Oroszországgal kapcsolatos stratégiáját újra kell gondolnia, minden arra mutat, hogy a modernizálódó Oroszországnak eh, búcsút inthetünk, a Kremlin nem teszi meg az ehhez szükséges intézkedéseket, arra kell koncentrálnunk, hogy az orosz civil szervezeteket támogassuk, és a tagállamok tárgyalhatnak az orosz szervekkel. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Nem most először beszélünk Oroszországról. Sokkakban felmerül az, hogy nem úgy alakulnak a dolgok Oroszországban, ahogy szeretnénk, ahogy vártuk volna. Főként Putyin és köre akik az állampolgári szabadságjogokat, emberi jogokat nem nagyon szeretik figyelembe venni, tiszteletben tartani. Rengeteg hasonló fejleményről olvashatunk az elmúlt hetekben, hónapokban. Éppen ezért az Európai Uniónak határozottabban kell fellépnie, és az Oroszországgal folytatott tárgyalások során határozottabb álláspontot kell képviselnünk annak érdekében, hogy az orosz állampolgárok jogait eh, ne tiporják lábbal. E, e, köszönöm. Köszönjük, Kelly úr. Korhola kollégának adok szót. Euroopan neuvoston ja... Et... Köszönöm, elnök úr. Ratifioijana. Venäjä. A az EBSZ e tagjaként, illetve egy rengeteg ENSZ egyezmény aláírójaként Oroszországnak igenis tiszteletben kell tartani a jogállamiság eh, alapelveit, és tiszteletben kell tartania az alapvető emberi jogokat. Az elmúlt hetek, hónapok eh, felményei közül csak a Magnitsky ügyet, a Khodorkovsky ügyet, vagy a Politkovskaya ügyet kell eh, említenünk ahhoz, hogy mindenki tudja, hogy mire gondolunk. De ez csak a jéghegy csúcsa számtalan esetben hagyják figyelmen kívül az alapvető szabadságjogokat. Az orosz civil társadalom óriási nyomás alatt van a homoszexuálisokkal szembeni diszkrimináció elharapódzóban Fontos kereskedelmi partnere az Uniónak Oroszország, ez tagadhatatlan, ezért főképviselő asszonynak újra és újra fel kellene vetni a tárgyalásosan ezt a kérdést. Köszönjük szépen. Végül pedig Trund Hornstein asszonynak adok szót a spontán felszólalók között utolsóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy megszületett ez a döntés, és ettől kezdve oda kéne figyelni a civil szervezetekre, ugyanis ha nincsenek civil szervezetek, akkor nincsenek civilek sem. A nemzetközileg működő civil szervezetek eh, kérdése eh, nemzetközi jogi kérdés, hiszen a nemzetközi civil szervezetek per definíció nem határokon átnyúlva működnek, és ebben nem korlátozhatja őket senki, pláne nem ö, hamis vádaskodással. Ez tudatos megnehezítés, amit most döntésként hoztak az ő munkájuknak. Goebbels, Goebbelsi módon járnak el a hazugságokkal, az a hazugság, amit sokszor megismételünk, az igazságá válik, mondta Göbbels. Sajnos itt is ez a helyzet. Köszönjük szépen, Túren Holstein asszony, ezzel lezárom a spontán felszólalások körét. Most felkérem Lewandowski biztos urat, hogy tartsa meg expozáját. Köszönöm, elnök úr ez az állásfoglalás és ez a vita nyilvánvalóan megmutatja, hogy egyre nagyobb aggodalommal tekintünk az oroszországi emberi jogi helyzetre. Itt eh, ez igaz eh, az összképre és az esetekre, az egyes esetekre is, amelyekről itt szó volt. A külügyi főképviselő számos alkalommal felvetette ezeket a problémákat az oroszokkal tárgyalva. Az elmúlt hónapokban azt láttuk, hogy romlik a, romlanak a civil szervezetek eh, munkakörülményei, különösen azt követően, hogy eh, jogszabályokkal rontották eh, a munkakörülményeiket. A mm, tüntetésekről, a homoszexuális propagandáról, vagy a külföldi ügynökökről szóló új törvények megfojtják a független politikai és civil szervezeteket. Ez, az ez iránti aggodalmunkat határozottan közöltük a, az oroszokkal. Az orosz bíróságok és rendvédelmi szervek képtelenek független módon végezni a feladatukat. Egyes esetekben az Európai Emberi Jogi Bíróságon rengeteg orosz ügyet tárgyalnak az ENSZ eh, bíróságok függetlenségével foglalkozó külön raportőre oroszországi látogatása után azt mondta, hogy Oroszországnak intézkedéseket kell hoznia az igazságügyi rendszer függetlenségének garantálása céljából, hogy megvédje a bírókat a politikai befolyásolástól. Ez is egy elég határozott vélemény. Az elkövetkezendő hetekben és hónapokban eh, Navalnyi eh, E, és 12 e, e, tüntető ellen indított büntetőperek fognak befejeződni. Magnitsky elleni posztumusz tárgyalás is ebbe a tartozik, ebbe a körbe tartozik. A legfelsőbb bíróság Hodrokovszki ügyét augusztusban tárgyalja. Mi elmondtuk a véleményünket ezekről a tárgyalásokról, és az emberi jogi konzultációk során május 17-én szintén tárgyaltunk ezekről az ügyekről. Az Európai Unió figyelemmel kíséri ezeket a bírósági tárgyalásokat. A jogállamiság, a partnerségi és modernizációs projektünk fő része. És reméljük, hogy az Európa Tanácssal együtt sikerül egy olyan felleviteli rendszert kialakítani Oroszországban, amely a függetlenséget garantálja. Erősen hisszük, hogy az ilyen projekteknek megvan az a lehetősége, hogy javítsák a társadalmi légkört. Ilyen projektekben szívesen együttműködünk Oroszországgal is a jövőben is, miközben kifejtjük, kifejezzük aggodalmunkat egyes esetekben is, és az emberi jogi összképről is. Köszönöm. Köszönjük Lewandowski biztos úrnak az összefoglalást. Hat állásfoglalási indítványt nyújtottak be ehhez a témához a frakciók. A mostani vita után közvetlenül lesz